szerzőknek adok szót három percben marietta schaake asszonynak. Köszönöm, elnök úr! Az egyiptomi ortodox karácsony során 20 kopt egyiptomi töltek meg. Bár a támadást egyének ellen irányították, nagyon sok más eset azt kívánja, hogy odafigyeljünk a kisebbségekre Egyiptomban. Az erőszakot és a gyűlöletet a vallás nevében nem lehet elfogadni. Nyilván szabadságra van szükség ezen a téren is oda kell figyelni a társadalomnak, a, a, a társadalomra, hogy összeretesen egyeztetni ezeket a kérdéseket nyílt vita keretén belül. Garantálni kell szabadságjogaikat nyitott társadalom csak akkor jöhet létre, hogyha az államot ketté választják a vallástól, és ezt a kormány is gyakorolja. A biztonsági intézkedések nem lehetnek egyedüli eszközök a társadalmi problémák kezelésére. Bár a elmúlt 28 év során Egyiptomban ez volt a helyzet. Nagyon fontos, hogy a szélsőség és az erőszak ellen fellépjenek. Ezért a szólásszabadságot az egyiptomi kormány legjobb eszközének kellene tekinteni, hogy a feszültségeket feloldja a társadalomon belül. Vannak, harmi, vannak olyan aktivisták, 30-an, akiket Nagahamabdiba utazásuk során letartóztattak, és voltak olyanok, akiket pedig megöltek. A többi ö, döbbenetes ö, példája annak, hogy az egyiptomi kormány hogyan lép közbe az emberek szólásszabadsága ö, gyakorlásába. Vannak olyanok, akiket bűnözőknek kezelnek, egészen egyszerűen azért, mert szolidaritásukról akartak tanúbizonyságot tenni túl sok esetben ö, érvelnek azzal, hogy ö, a közrendet akarják fenntartani. 2008 óta az egyiptomiak egyszerűen késztelnek voltak ö, olyan ö, telefonvonalhoz jutni, amit nem a, tart ellenőrzése alatt a kormány. Fizetni kell ö, a bekapcsolásért, ehhez e-mail címre van szükség, és ö, jelszóra is szükségük van. Ezen kívül pillanatilag az internet szabályozásáról folyik egy vita a parlamenten belül, és ehhez a kormány engedélyre van szükség. Annak ellenére, hogy az egyiptomi alkotmány értelmében a szólásszabadság, a véleményszabadság garantált. Mindenkinek joga van a saját véleményének elmondásához, szóban, vagy írásban, vagy fénykép, vagy bármi más eszköz segítségével, amelyeket a törvények lehetővé tesznek. Egyelőre csak a nemzeti keretek érdekében vetik be ezeket a jogokat. Felszólítanám az egyiptomi hatóságokat arra, hogy ne korlátozzák ezeket a szabadságjogokat. Nem szabad a lakosság elnyomására felhasználni azokat az érveket, amelyeket felsorakoztattak a szabadság korlátozására. Hiszen egy nyitott társadalomban lehetőség van ö, mindenre, Egyiptomban is. Európának kellene a legerősebb partnernek lenni ebben. Ráke asszony, következő felszólaló kettő percben Fiorello Provera úr. Grazie, Presidente. La... Köszönöm szépen, elnök úr az a javaslat, amelyet benyújtottam, néhány tragikus eredményre e, utal, amelyekre Egyiptomban, illetve a világ más részében sor került, Nigériában is például. E, a parlamentet szeretném, parlament figyelmét szeretném felhívni egy olyan helyzetre, amely egyre rosszabb, egyre romlik szörnyű támadásokra kerül sor, illetve gyilkosságokra és keresztényekkel szemben nem egy egyiptomi eh, kormányi kapcsolatos javaslatról van szükség, ennél sokkal nagyobb problémáról van szükség, amely nagyon problémáról van szó, amely nagyon-nagyon aggasztó. Vietnámban, Észak-Koreában, Iránban, Kínában, Maláziában, Nigériában évről évre egyre több keresztényt gyilkolnak meg. A vallásuk miatt üldöznek embereket a mindennapi életük során. Egyre több támadásra kerül sor és nem szabad hallgatnunk, nem szabad közömbösnek maradnunk. Valamit tennünk kell annak érdekében, hogy a vallási gyűlölet klímáját megváltoztassuk. Ez ellen küzdjünk, toleranciára van szükség, türelemre és a sokszínűség elismerésére. Európa ismeri a háborúk tragédiáját, amely a háborúk évszázadokon, kerület, évszázadokon keresztül a, az, az, a protestánsok és a katolikusok között dúlt, nem is, még, még nem is a holokausztról beszélek. A nemzeti törvényhozást meg kell vizsgálni, felül kell vizsgálni, meg kell nézni, hogy van-e olyan törvény, amely a keresztények vagy más vallási kisebbségek üldözését lehetővé teszi. A nem kormányzati szervek közötti együttműködés is nagyon fontos, és ott azokban az országokban is, ahol van vallási szabadság, ott is körül kell néznünk, hogy ez megvalósul-e valóban. Ez a vita lehetőséget nyújthat arra, hogy javasoljuk azt, hogy a parlament készítsen egy jelentést, jelentést a vallásszabadságról a világban. Köszönöm Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Mário Mauro úr egy percben. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt eh, ebben a eh, javaslatban a a vallásszabadságról van szó. Nem keresztes hadjáratról, nem arról van szó, hogy valamelyik kormány nehézségbe, nehézségekbe került. Sokkal inkább arról van szó, hogy még mindig vannak olyan események, olyan erőszakos cselekmények, amelyeket azzal váltanak ki az emberek, hogy hisznek Krisztusban. Minden politikai frakció egyetért abban, hogy a vallásszabadság területén bizony probléma merült fel, és ezen a területen nagyon fontos, hogy szembenézzünk ezzel ezzel a kérdéssel a nemzetközi közösség parketjén is. Ezért a tanácsot és a bizottságot, és főleg a főképviselőt arra kérjük, hogy ezt a helyzetet elemezze, a kisebbség, a keresztény kisebbség helyzetét vizsgálja meg, és és kezdeményezéseket indítsanak eh, annak érdekében, hogy a párbeszédet erősítsük a közösségek közötti tisztelet eh, érdekében. A tolerancia és a türelem támogatásáról van szó. Köszönöm. Köszönöm, Mauro úr. Következő hozzászóló kettő percben, Madame Veronique de Kaiser. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr. Ami Egyiptomban történt, máshol is előfordulhatott egy kopt vallásgyakorlás helyszín előtt elmegy egy autó, és rálőnek az emberekre. Gyorsan reagáltak erre. Idézek, a főgyész úgy döntött, hogy az események három gyanúsítottját sürgőségi bíróság elé állítja szándékos emberölésért. Maláziában a muzulmánokkal folyik a vita, és a különböző egyházak helyszínein, a különböző templomokban fosztogatás folyik. Egy alapvető szabadságot, a meggyőződés szabadságát sérti mindez, legyen ez vallás szabadság az egész világban a kisebbségek ellen elkövetett atrocitások, legyenek azok bármilyen közösségek, zsidók, keresztények, bármilyenek tapasztalhatók nap mint nap. Az embereket börtönbe zárják, mert a különböző dogmák élnek. Támogatom ezt az állásfoglalást, ami a toleranciára hivatkozik, de azon eseteken túl, amelyeket emlegettünk, szeretnék emlékeztetni arra, hogy nagyon fontos a szólásszabadság. Szerintem egy ö, ö, világi államban nagyon fontos a többszínűség megőrzése a vallási hovatartozás terén is. Így lehet dialógust biztosítani a közösségek között. Köszönöm szépen, de Kaiser asszony, most pedig megadom a szót egy percre Legutko úrnak, tessék. Mr. President, Madam Elnök úr, biztos asszony. Azok az információk, amelyek eljutottak hozzánk egyiptomi és maláziai keresztény üldözésekről, ezek csak a jéghegy csúcsai. Két, három dolgot szeretnék mondani brutális erőszak áldozatai a keresztények nem csak ebben a két országban, másodszorban. A kereszt Keresztény vallás az egyetlen és legsúlyosabban üldözött vallás a világban. Nem százezerekben, hanem milliókban mérhető az üldözöttek, keresztény üldözöttek száma. Harmadsorban az európai országok, az európai kormányok és az EU eddig sajnos nem voltak képesek fellépni ezen keresztények érdekében, nem vagyunk politikailag korrektek. El kell tökélnünk magunkat végre, hogy az üldözött keresztények ügyét felkaroljuk, és valóban ö, tegyünk értük valamit. Köszönöm szépen Ellegutko úrnak, most pedig másfél percre Hautala asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos az a helyzet, hogy a világon nagyon sok különböző konfliktusra kerül sor, amelyek vallási okok miatt robbannak ki. El kell mondanunk, hogy nagyon sok különböző fundamentalista áramlat van a világon. Vannak keresztény és vannak muzulmán áramlatok is. Buddhisták esetében kevésbé az azonban nagyon fontos, hogy a parlament állást foglaljon az ilyen vallási erőszakkal szemben, annélkül, hogy az egyes vallások között különbséget tennénk. Tegnap azt hallottuk, hogy 33 emberi jogi aktivistát fogtak el erőszakosan, amikor megpróbáltak amikor ezek a személyek megpróbálták megvédeni az e- egyiptomi kopt közösséget. Az egyiptomi hatóságoknak azt üzenem, hogy ez így nem működik. Az emberjogi aktivistákat nem lehet megakadályozni abban, hogy egymást megvédjék, egymás védelmében fellépjenek. Azt kell követelnünk, hogy semmilyen körülmények között nem szabad letartóztatni az emberi jogi, vagy megakadályozni az emberi jogi aktivistákat a munkájukban. Ez elfogadhatatlan fellépés. Az a, ezt a 33 emberi jogi aktivistát, akik a kopt keresztények védelmében léptek fel, nem lehet így kezelni. Remélem, hogy az Európai Parlament a jövőben komolyan veszi ezt, és minden típusú vallási erőszak ellen fellép, nem csak akkor, amikor a keresztények elleni erőszakról van szó. Elnök, köszönöm szépen, Hautala asszony, és most pedig a frakciók következnek, a néppárt nevében Poszelt úré a szó. Elnök úr, Tunézia, Egyiptom, Malázia, Ezeknek az országoknak nagy, nagyon, ezekben nagyon fontos a vallási tolerancia. Itt az Európai Parlamentben hallhattuk a maláziai elnök beszédét. Itt éppen ezért ezeknek az országoknak a kormányaival együtt kell működnünk az iszlám extrémizmus elleni harcban és a keresztények elleni támogat, támadások ellenében. És természetesen nekünk, európaiaknak, akik többségében keresztények vagyunk, külön kötelességünk az, hogy a világ összes kereszténye érdekében fellépjünk. Ki lépjen fel az érdekükben, ha nem mi. De természetesen itt összességében a vallásszabadságról van szó. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy a király és a miniszterelnök már január 9-én állást foglaltak. Remélem, hogy, hogy maláj, maláziai hatóságoknak is hatóságok is sikereket köven, könyvelhetnek el a vallásszabadságért folytatott harcukban, és remélem, hogy nyílt és őszinte partnerek lehetünk ezekkel az országokkal az emberi jogok területén is. Köszönöm szépen, Poszélt úr, és most pedig, mondja az elnök, az ECR nevében megadom a szót eh, Van Dalen úrnak egy percre. Voorzitter, essentieel onderdeel van de mensenrechten is de vrijheid van gods. Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberi jogok területén nagyon fontos a vallásszabadság. Meg kell állapítanunk azt, hogy a keresztények nagyon sok országban nehéz helyzetben vannak, olyan országokban főleg, ahol a muzulmánok vannak többség, többségben. Ez érvényes a kopt keresztényekre, érvényes az ortodoxokra, de például a zsidókat is diszkriminálják. Azok a muzulmánok, akik, akik átérnek a keresztény hitre, azokat is elnyomják. Ez, meg, ez megmutatkozik például a személyi dokumentumaikban is, még akkor is, hogyha áttérnek a keresztény hitre, az személyi igazolványukban még mindig az szerepel, hogy muzulmánok. Nagyon sok, nagyon sok áldozatot szedett már ez a vallásokkal szembeni erőszak. Három személyt, három személyt letartóztattak Egyiptomban, de egyébként az egyes vallási kisebbségekkel szembeni erőszakos cselekményeket tulajdonképpen hagyják. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Van úr. A Guha nevében egy percben Higgins úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Mindenki, aki a demokratikus jogok és a szabadság jogok mellett teszi a jogát, egyszerűen felháborodik a keresztények gyilkolásán hallatán Egyiptomban, illetve a malázai események miatt. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy egyre többet támadják Európán belül a vallási kisebbségeket. Ezt is el kell ítélnünk. A faji és vallási erveket már nagyon sokszor emlegették érvként, és egyszerűen hipokrata viselkedéssel kell vádolnunk a jelenlegi kormányt minden egyes kisebbség esetében, hiszen különböző vallás és faji megosztásokat akarnak felhasználni arra, hogy megosszák a lakosságot. Ugyanezt tette korábban is. Óriási gazdasági különbségek vannak már is Maláziában. Ez a lehető legegyenlőtlenebb társadalom Dél-Kelet-Ázsiában. Úgyhogy ez annak az eredménye, hogy kihasználják az embereket, és korlátozzák a szakszervezeti jogokat. Egyiptomban és Maláziában is ezt tapasztaljuk. Ez nem gazdasági igazság, amikor a szegényeket megfosztják mindattól, ami a gazdagok kezében van. Köszönöm. Köszönöm, Higgész úr. A függetlenek nevében másfél percben Van de, Stolp képviselője a szó. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, gisteren is in Nederland... Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap Hollandiában elképesztő politikai per kezdődött. Egy embert azért üldöznek, mert élt a szólásszabadsági jogával, és a fasiszta iszlám ideológiával szemben lépett föl. Hollandiában az iszlamizmus előretörése és általában Európában fenyegeti a zsidó-keresztény kultúra egészét. Ezért az iszlamisták cunamiával szemben fel kell lépnünk, pont a szabadság jegyében, ami most Egyiptomban vagy Malajziában történik, ez jellemző és ugyanolyan esemény, mint nálunk is gyakran történik, a fasisztizálódó iszlám megnyilvánulása. És nem csak Maláziáról és Egyiptomról beszélünk, ezek nem egyedi esetek, amelyekkel külön kell foglalkozni, hanem az egész ideológiával kellene foglalkoznunk, amely erőszakra buzdít. Nem engedhetjük meg, hogy ilyesmi Európába beszivárogjon. A szabad elveket való pártoknak ez ellen küzdeniük kell a szabadságért küzdő pártoknak. Köszönöm szépen, Vandás képviselő. A szó. Pani komisarz, szanowni państwo, dość często elnök úr. Tisztelt hölgyeim és uraim, mi itt a parlamentben gyakran találkozunk bizonyos fóbiákkal, és beszélünk róluk, a xenofóbiáról, a homofóbiáról, de nem létezik szó a krisztofóbiára, vagy krisztiánofóbiára, a keresztények gyűlöletére pedig ilyesmi, mint jelenség van a világban. És nem csak, hogy van ilyen jelenség, hanem tömegesen fordul elő, most csak néhány konkrét tragikus esemény kapcsán látjuk ezt, de Pekingben is, és világszerte megsértik a keresztények jogait a világ egyre agnosztikusabb, de a keresztényeket ettől még meg kell védeni. Mert a vallásszabadság még az agnosztikusoknak és az Európai Uniónak is általában véve vett fő alapelve. És mindenféle agresszió és intolerancia bármilyen nézet képviselővel szemben elítélendő. Köszönöm szépen, Kacsmarek úr. Egy percre Szimanszki képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, a vallásszabadság olyan jog, amely a nemzetközi egyezmények része már 50 éve. De nagyon sok helyen tapasztaljuk a vallási gyűlöletet, főleg a keresztényekkel szemben. Egyiptomban és Maláziában alkotmányos jog a vallásszabadság, de a jelenlegi helyzetben ezeket a szabadságjogokat egyáltalán nem tartják tiszteletbe. Az Európai Uniónak a külpolitika keretén belül új eszközök állnak rendelkezésére, ezért meg kell próbálnia fellépni ez ellen a keresztény ellenesség ellen, amely a keresztények elleni támadásokban nyilvánul meg. Miért nem lépünk fel ezen a téren? Elnök. Szonik úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném támogatni Provéra eh, kollega által elmondottakat, mely szerint jelentést kellene készíteni a vallabás, vallásszabadságról az Európai Unióról. Hadd említsen, hadd említsen meg azt, hogy Mauro úrral együtt benyújtottunk eh, egy javaslatot korábban amely arról szólt, hogy a hogy készítsünk egy jelentést arról, hogy a keresztények milyen elnyomásnak vannak kitéve ott, ahol kisebbségben élnek. A parlament nem támogatta ezt a javaslatot. Ez az állásfoglalási javaslat, amely most itt van előttünk ma, ez teljes mértékben nyitott, nyílt, explicit módon fogalmaz. Reagálnunk kell arra, ami érte a keresztényeket ezekben az országokban. Itt az emberi jogi, jogsértésekről és erőszakos cselekményekről beszélek. Nagy figyelemmel olvastam a Buzek úrnak írt levelet, és ebben a levélben az hangzik el, hogy a kopt keresztények jogait megvédik, hát valahogy ezt nem igazán látom, és nem tudom elhinni. Elnök, köszönöm szépen, Szonik úrnak köszönöm. Csarnecki úr kap szót egy perc. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! nem csak Egyiptomról és Maláziáról van szó, Szudán, Nigéria és más országok is említhetők ebben a vitában, ázsiai országok is, és egyes olyan társadalmak, amelyek a keresztényeket úgy kezelik, mint az ellenségeket, mint akiktől meg kell szabadulni. Mondjuk ki nyíltan, megpróbáljuk nem nem látni a problémát. Megpróbáljuk ezt valahogy nem észrevenni, pedig ez valódi probléma. A keresztény Európában eh, megvan a keresztény örökség, és ezzel eh, kapcsolatban fel kell eh, szólalni, és el kell ismernünk, hogy mi bizony bűnösök vagyunk, ugyanis nem foglalkoztunk ezzel a kérdéssel e, megfelelő módon. A hanyagság védkét követtük el a muszlim kisebbséggel szembeni erőszakos cselekményeket megemlítettük Kínában, és ezzel kapcsolatban is volt egy állásfoglalás. Itt itt egyes képviselők felszólaltak azzal kapcsolatban, amikor azt az állásfoglalást vitattuk, hogy a keresztényekkel szemben is meg, meg erőszakos cselekményekre kerül sor. Mindenkit meg kell védeni. Köszönöm, mondja az elnök. Korhola asszony, szó egy percre. a lähteiltä huolestuttava. Köszönöm szépen. Aggasztó információkat hallottunk különböző forrásokból a keresztények ellen elkövetett bűncselekményekről mind Egyiptomban, mind Maléziában. Ami Maléziát illeti, el szeretném mondani, hogy rendkívül aggat, aggaszt a templomok ellen elkövetett támadás. Másodszorban el szeretném mondani, hogy milyen példaértékű az a munka, amelyet az iszlám ö, civil szervezetek végeznek a tolerancia növelés érdekében. A maláziai miniszterelnök kijelentése az Allah szó használatának kapcsán a keresztények elleni ö, ö, intolerancia kifejeződését ö, erősíti. Szerencsétlen, hogy állásfoglalásunkba nem került bele minden, mert szerintem köszönetet kellene mondanunk ezért. A vallási toleranciát védeni kellene minden szinten, és nagyon fontos megjegyezni, hogyha nem, felelő, nem megfelelő a fejlődés iránya sem. Köszönöm szépen. Bodis képviselője a szó egy percben. Köszönöm, elnök úr. A fanatikusok cselekedetei, akik egyiptomi keresztényeket gyilkoltak meg, nem vetíthetők egy egész kormányra és egy egész népre. Ez igazságtalan lenne Egyiptommal szemben, hogy ennek a szörnyű gyilkosságnak a, a, a minden következményét rájuk terhelnénk, pedig el fogják ítélni az elkövetkezőket. Ne keverjük össze a fanatikusokat, illetve az egész népet. Végül, ha az egyiptomi kopt keresztényeket, illetve a muzulmánokat szembeállítjuk egymással, akkor a szélsőségeseknek adunk olyan érveket, akik

Kedves kollégák, nyolcan an kértek szót a spontán felszólások keretén belül. 12-kor szavaznunk kell, úgyhogy csak négyen kaphatnak szót minden egyes frakció képviseletőben. Egy percben Szaborszka asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm azt is, hogy újra napirendre tűzte a parlament a vallásszabadság sérelmét 2007 és 2008 után. Nem tudom, hogy az EU gyengeségének köszönhetjük-e azt, hogy újra meg újra foglalkoznunk kell ezt a, ezzel a kérdéssel, vagy pedig egyéb objektív kritériumoknak. Az egyiptomi és maláj földi keresztény ellenes fellépések nem kivételesek. Eleve nagyon nyomorúságos körülmények között élnek a keresztények. A Magreb országokban, Indiában, Kínában, Pakisztánban és számos más országában a világnak. A keresztényeket gyakran ö, szélsőséges erők ö, támadják meg, a szélsőségesség persze a keresztények körében is, az iszlám, iszlám hívő körében is egyformán veszély. Felkérem a bizottságot arra, hogy komolyabb és átfogó vitát folytasson erről a kérdésről a jövőben. Köszönöm, Zaborszka asszony. Kupur kap szót. Köszönöm. Rendkívül aggaszt a helyzet Egyiptomban, ugyanis ennek történelmi, etnikai és egyéb ö, okai vannak. A kop ö, kisebbség rendkívül jelentős Egyiptomban, körülbelül 10% a lakosságnak 8 millió ember tartozik ide. Rendkívül büszkék saját helyzetükre, illetve a hagyományaikra. Ezért a decemberi támadás rendkívül erőszakos, és előre megfontolt szándékkal elkövetett volt, nagyon sok nőt megerőszakoltak, és borzasztó dolgok történtek. Hangsúlyoznunk kell a jó dialógus szükségességét a különböző vallások képviselői között. Ajgel úr, az egy percben. Spoštovani gospod predsedujoči, ko se zgodi umor in to umor na vers... Köszönöm a szót, elnök úr. Ha gyilkosság történik valahol a világban, amely például vallási indítatású, akkor nem képtelenek vagyunk a cselekvésre, ezeket nem csak szóban kellene elítélni ezeket a cselekményeket, hanem meg kellene előzni őket. És az, hogy a közel-keleten egyre gyakrabban történik ilyen cselekmény, ez azt mutatja, hogy egyrészt nyilván a helyben sincs a vallás gyakorlóknak szólásszabadsága, de a mi kezünkben sincsenek eszközök. A vallási tolerancia nem érvényesül. Ha már napirendre tűztük ezt a témát az emberi jogok kapcsán, az egyiptomi malajzi eseményeket külön, akkor nagyon sok egyéb hasonló atrocitást napirendre kéne még tűzni. Mert Egyiptom elnök félbeszakítja. Tenek úrnak adom meg a szót. Köszönöm. There's been a general climate. Az iszlám világban általánosságban csökkenteni akarták ezt a sorozatot, és elsősorban a, a keresztények elleni irányulás terén. A, én London képviselem, és ott is vannak kopok, és a vezetőjük beszélt arról, hogy micsoda helyzet alakult ki Egyiptomban. Annak ellenére, hogy Mubarak elnök mindent megtesz annak érdekében, hogy védje őket, a helyzet egyre rosszabb. Irakban, pa- Palesztinában, Pakisztánban is tapasztaltuk ezeket, és most először Maléziában is. Ez a ház szerintem túl sokáig nem foglalkozott a, a keresztény kisebbségek jogaival a világ többi részén, és az, e-, az USA-hoz fordult védelemért, úgyhogy üdvözlöm ezt az állásfoglalást. Köszönöm, Tanok úr. Az utolsó hozzászóló pedig egy percben Patten úr. Uh, Köszönöm, elnök úr. A keresztények üldözése és más kisebbségek üldözése az iszlám országokban, uh, akik Egyiptomban élnek, a mediterrán térségben, több mint 2000 éve egyre inkább üldöztetésnek vannak kitéve, és uh, elzavarják őket ősi hazájukból. Ez a fundamentalisták és a szélsőséges iszlám és iszlám képviselői teszik. A keresztények üldözése, a keresztény kisebbségek üldözése az iszlám világban nagyon kevés formában jelenik meg a nyugati médiákban. Meg kellene magyarázni a közveleménynek azt is, hogy miért történik mindez, nem csak azt, hogy mi történik. A muzulmán fanatikusok miért teszik ezt? Az intoleráns erőszakos vonalak miatt az iszlámon belül. A demokratikus kormányoknak diplomáciai nyomást kellene gyakorolni olyan országokra, mint például Egyiptomra, hogy elnyomják ezeket az irányzatokat. Elnök, köszönöm szépen. Krusz biztos asszony a szó. Mr. President. Elnök úr, tisztelt képviselők! Az Európai Bizottságot nagyon elszomorította és sokkolta az, ami történt Naga Hamadi-ban, Egyiptomban, a koptikus keresztény karácsonyi ünnepen. Hat keresztényt és egy muzulmán, muzulmán rendőrt öltek meg. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezen bűncselekmény elkövetőit letartóztassák és elítéljék. Alapos nyomozásra, eljárásra van szükség, és azoknak az igazságszolgáltatás elé állítására, akik felelősek ebben a bűncselekményben. És ez világos üzenetet küldene azzal kapcsolatban, hogy az elnyomás, a vallási elnyomás elfogadhatatlan. Egyiptom alkotmánya a vallásszabadság és a vallás gyakorlás szabadsága mellett áll ki. Azonban vannak diszkriminatív fellépések a kopt keresztényekkel szemben és más vallási, vallási kisebbségekkel szemben az igazságszolgáltatás terén és a munkahelyeken. Tudatában vagyunk, elnök úr, annak, hogy milyen nagy nehézségekkel néznek szembe a keresztény áttértek, Mohamed Hagázi például. Ezeket a kérdéseket eh, a politikai párbeszéd keretében már felvetettük eh, Egyiptommal szemben. Tudjuk eh, és látjuk azt, hogy a kormány megpróbál fellépni a kopt keresztények védelmében. Ezt üdvözöljük és bátorítjuk, és arra bátorítjuk a kormányt, hogy a vallási feszültség gyökereit próbálja meg feltárni, és próbálja megszüntetni a diszkrimináció minden formáját azokkal szemben, akik más valláshoz tartoznak. A keresztényekkel szembeni fellépés Maláziában az Allah szó használatával kapcsolatban megint csak nagyon aggasztó. A kormány ugyanúgy, mint az ellenzék, a pán-maláziai iszlám párt részvételével és 130 iszlám, illetve muzulmán nem kormányzati szervezettel együtt elítélte az ilyen jellegű fellépést. A hitéleti helyek védelmére van szükség, és a vallási toleranciára és türelemre. Emellett ők is letették voksukat. A A szövetségi bíróság, Maláziai Szövetségi Bíróság szerint az iszlám az ország vallása, de más vallásokat is lehet gyakorolni békében és a tolerancia vételével az országban. Szeretnénk átfogó és békét célzó párbeszédet minden vallási közösséggel szorgalmazni annak érdekében, hogy Malázia békében, etnikai és társadalmi harmóniában élhessen. Ebben a kérdésben nagyon fontos szerepe van a maláj hatóságoknak, hogy tájékoztassa a polgárait a kockán forgó kérdésről. Tisztelt képviselők, az, a vallási türelmetlenség minden megnyilvánulását egyértelműen elítéljük. Sajnálatos módon egyetlen országot sem kímél ez a probléma. A azt kérjük a hatóságoktól, hogy minden vallási közösséget védjen, támogasson, védje meg őket a diszkriminációtól és az elnyomástól. Az Európai Bizottság támogatja a vallásszabadságot, a hitéletés szabadságot, hiszen ezek az Európai Unió emberjogi elveinek központi oszlopai a problémát fel kell vetni, elemezni kell, és szembe kell nézni vele az emberjogi projektek keretében, és az ENSZ minden fórumának igénybevételével. Elnök, köszönöm szépen, biztos asszony. Akkor ezt a napirendi pontot lezárhatjuk, és 12 órakor kerül sor a szavazásra a vita végén. Következő napi rendi pont következik állásfoglalási javaslatok emberjogi kérdésekben Kínában, különös tekintettel Liu Xiaobao ügyére. Először két és fél percre megadom a szót a szerzőnek.